Ladies and gentlemen, good morning once again. Ah, Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Folytathatjuk-e a szakbizottsági ülést? The first point of this morning... Az első napi rendi pontunk. Ma reggel az elnök bejelentései. Hagy tájékoztassam önöket arról, hogy ma reggel mindenkinek szüksége lesz a szavazókártyájára, úgyhogy kérem keressék elő. Másodszorban A koordinátorok döntéseiről szeretnénk tájékoztatni önöket. Ferrara asszonyt nevezték ki. Uszpászkis úr ö, mentességének ö, megszüntetésére Hriszogonos úrt neveztük ki raportőrnek Marino e Pinto úr immunitásának felfüggesztésére. Megegyeztünk, hogy lesz egy Juri Inta meghallgatás a transatlanti kereskedelmi partnerségről, a szabályozói keretről, illetve a vitás ügyek vitarendezési folyamatáról. 2015. január 19-22-én lesz ez a meghallgatás. Majd a Jurinak lesz egy saját meghallgatása az EU adminisztratív folyamatait, illetően az USA-val, ugyanezeken a napokon. Abban is megegyeztünk, hogy a Lettországba irányuló delegációt csak lett és angol tolmácsolással tudjuk ellátni. Ezek a döntések születtek a koordinátor ülésen. Most pedig folytatjuk az ülésünket a 14. napi rendi ponttal. Az 1346 per 2000 per LK tanácsi rendelet módosítása a fizetésképtelenségi eljárásról. Szvecska úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Még a szavazás előtt köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, nagyon jól együttműködtek velünk ezt a rendeletet illetően. Nagyon komplex ez a téma, vállalkozásokról, alkalmazottakról is esik benne szó, ezért aztán a parlament szerette volna biztosítani azt, hogy megfelelő bánásmódban részesülnek azoknak a cégeknek az alkalmazottai, akik fizetésképtelenség eljárás alá kerülnek. A tanácssal nem voltak könnyű a tárgyalások, a triológus azonban lehetővé tette, hogy konszenzust teremtsünk. Mindenki nagyon örült az eredményeknek, különösen a parlament, úgyhogy szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, a tanácsi partnereknek és a bizottsági partnereknek. Köszönöm. Elnök, van-e még megjegyzés? Akkor szavazunk. Megnyitom a szavazást. Everybody has voted. Mindenki szavazott? Túl sokan szavaztak. Túl sok a szavazókártya. A great success. yes, yes. Yes, and they have too many people. Too many people voting? Uh, could, could the political... A frakciókat megkérném, hogy ellenőrizzék. hogy hány kártyát használnak. Can, can you cancel it and we'll begin from scratch then? Uh, so we will, we will try. Akkor újra kezdjük a szavazást. Megnyitom a szavazást újra. A titkárság tájékoztatott, hogy 21 tagnak van szavazati joga. Még mindig 23 szavazókártyánk van. There are uh, two, two socialists should not vote. Yeah?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 15-ös napi rendi pont, petíciók a magyarországi korengedményes nyugdíjazási rendszer megszüntetéséről. Most pedig kész felemelésre szavazunk. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Nincs tartózkodás úgy, hogy elfogadtuk. 16. pont. Elhalasztottuk. 17-es pont. 17-től 23-ig blokkban szavazunk, és megint csak a, a, az elektronikus szavazókártyával megnyitom a szavazást. Megint 23 kártya van. A szocialista frakciónak 6 szavazati joga van, most pedig 80 szavaznak. Still one too many. Three greens. One green should not vote. Only two uh, greens. Uh, then, then uh, with the greens, everything is okay. Still 23. Minden rendben van? Még mindig 23-an vannak? Néppárt. Uh, the, the, could the one that is not voting, could, could, uh, could he or she take out the card from the voting machine? Kérem, hogy távolítsa el a szavazókártyáját az, akinek nincsen szavazati joga. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 24-es napi rendi pont. Reda asszony jelentése. Köszönöm szépen. Ez az első eszmecserénk az infosok direktíváról, a szerzői jogok vonatkozásában. Én szeretnék egy előzetes ütemtervet beterjeszteni, illetve egy kis hátteret nyújtani ehhez a jelentéshez. Csak megvárom, amíg elcsendesedik a terem. So uh, the Infosoc directive uh, was adopted 30 Ezt az irányelvet nagyon régen fogadták el. A célja az volt, hogy a szerzői jogokat összehangoljuk, és a digitális fejleményeket tartsuk a versenyt. Az én jelentésemben azzal a kérdéssel foglalkozok, hogy mennyire ért el az irányelve harmonizációt az egyes tagállamokban, és milyen jogalkotói lépésekre van még szükség. Különösen a szerzői jogok földrajzi elhelyezkedését illetően. hogy sikeres volt-e a szerzői jogok bizonyos aspektusainak harmonizációjában ez az irányelv, azt mondanám, hogy az infoszok irányát nem számolt bizonyos technikai fejleményekkel, mert 2001-ben született. Elavultak bizonyos részei, például a könyvtárakra vonatkozó része, illetve a digitalizált archívumok leolvasása olvasógépeken, a levéltárakban, az infoszok irányelv a CD-romot is említi, de ezt már nem nagyon használjuk a gyakorlatban. Az elmúlt 13 évben azonban új adathordozók is megjelentek, amelyek nem jelennek meg az irányelvben. Kiket érint ennek az irányelvnek az alkalmazása, és milyen problémákkal állnak szemben a felhasználók? Például az innovatív szolgáltatások nyújtása a digitális belső piacon, a nyilvános művekhez való hozzáférés, illetve a szerzőjogok felszabadítása bizonyos művek esetén. A tartalomnak ez lenne dióhéjban az összefoglalása, ami az ütemtervet illeti január közepén nyújtanék be egy elsődleges tervezetet. Ez egy elég rövid időt hagy erre a nagyon ambiciózus témára. A bizottság maga is megállapított, hogy a szerzőjogokkal kapcsolatos reform nagyon fontos, úgyhogy szeretném megvárni ezt a jogalkotási javaslatot a bizottság részéről, amely 2015 nyarára megszületik, és szeretném tudni a bizottságtól, hogy a jogalkotási javaslatoknak mi a határideje a szerzői jogokkal kapcsolatban. De ez megjelent már a bizottság munkatervében 2015-re. Februárig várhatunk a módosítókkal. Február utolsó hetében beadhatjuk ezeket, és március 24-én szavazhatunk itt a júriban, és a plenárisra áprilisban vagy májusban kerülhet. <clears throat> Közben pedig az EPRS egy szélesebb körű vizsgálatot folytat, amely a teljes szerzői joggal foglalkozó joganyagot vizsgálja át, hogy a különböző irányelvek, amelyek szerzőjogokra vonatkoznak, hogyan érintik ezt a területet, és várhatóan a bizottság ezzel kapcsolatban is tesz jogalkotói javaslatot. Az árnyékelőadókkal és a munkacsoportokkal szeretnék együttműködni arról, hogy milyen kihívásokkal állunk szemben a különböző tagállamokban az infoszok irányelve kapcsolatban. Elnök. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Hanibó asszony. Köszönöm szépen, és Reda asszonynak is köszönöm ezt az áttekintést. Szerintem ez egy nagyon hasznos gyakorlat, hogy átvizsgáljuk a korábbi jogalkotó munkát, mert gyors a fejlemények sorozata ezen a területen, és nagyon nagy kihívásokat jelent számunkra az ezzel kapcsolatos jogalkotás. 2001. Nem sok idő telt el, mégis hatalmas változások történtek. A Kindle és más digitális olvasókönyvek nem is léteztek még 2001-ben. Aztán a zeneipar. most már majdnem teljes körben letölthet az internetről, nem igazán a CD-k, a vezetők ezen a piacon. Úgyhogy ez egy teljesen megváltozott környezet. Ezért aztán nagy kihívás is. És nagyon nehéz jogalkotást végezni ezen a területen. Úgyhogy ez az áttekintés, hogy hogyan nézett ki az irányelv, ez segíthet megérteni a területet, és képet alkotni arról, hogy hogyan birkozzunk meg a kérdésre. Van azonban néhány nagyon fontos elv, amivel kapcsolatban tapasztalatokat szereztünk már. Az egyik fontos dolog nyilvánvalónak tűnik, de megfelelően kell védenünk a szerzői tulajdonjogokat. Ha nem tesszük ezt meg, akkor az audiovizuális programok, könyvek, zene nem lesznek majd elérhetők, mert a kreatív szerzők, a művészek, akik most alkotják ezeket, az anyagokat, nem kapják meg a fizetésüket, és nem fognak dolgozni. Drámaian hangzik ez, de ez a helyzet jelenleg, úgyhogy nagyon fontos ez a kérdés. Reda asszony említette, a földrajzi helyezkedés nagyon nagy kérdésé kezd válni, és nagyon nagyok az eltérések akik az audiovizuális szektorban dolgoznak, nagyon eltérő véleménnyel rendelkeznek a territorialitást illetően. Tehát nagyon fontos az alapelvek betartatása a szerzői tulajdonjogok védelmére. Köszönöm szépen! Komodini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! az EPP árnyék előadójaként várom az együttműködést. Egyetértek a legtöbb dologgal, ami elhangzott. Főleg a technológiai fejlemények miatt. Hogy őszinte legyek, az első dolog, ami eszembe jutott, az valóban az volt, hogy ugyan hogy tudnánk szabályozni ezt a területet úgy, hogy felvegyük a tempóját ezeknek az új fejleményeknek. Nagyon sok elvet hangsúlyoznunk kell ebben a jelentésben. Tudjuk, hogy a kutatásfejlesztés egyre mélyebbre ható lesz, és vezető erő lesz az európai gazdaságban. Nagyon fontos, hogy egyre fokozódik, miközben egyre fokozódik ez, megvédjük a szerzőket, de ugyanakkor az is fontos, hogy a fogyasztók számára elérhetővé tegyük a műveket. Ha teszünk javaslatot, annak mindig szem előtt kell tartani azt, hogy a technológia folyamatosan fejlődik. És azt is, hogy a felhasználóknak az elvárásai és hozzáállása is folyamatosan változik. Valószínűleg ennek a jelentésnek az alapja az alapkérdése az lesz, hogy a kutatás innovációt, a szerzők védelmét hogyan békíthetjük ki a szolgáltatók érdekeivel, illetve azzal, hogy változnak a felhasználók igényei. Bármilyen javaslatot is teszünk, ez a lényege ennek a jelentésnek de már alig várom az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, Kavada úr. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd támogassam mindazt, amit a kollégáim fogalmaztak meg, és többek között Hani Bolasszony. Nem szabadna, hogy egy pusztító történelmi hibát kövessünk el ismételten. Ne gondoljunk arra, ne gondoljuk azt, hogy a modernizálása a beszállítási, a hozzáférhetőségi témának oda vezethet, hogy az alapszabályokat megszüntethetjük. Nevezetesen arra a szabályra gondolok, hogy a kultúra gazdaságát kívánjuk felépíteni. Kedves kollégák, hadd jelezem azt, hogy egy történelmi sarokpont helyzetben vagyunk, tehát kultúra nélkül nem létezhet kultúra gazdaság. Persze mindig is lesznek olyan személyek, akik majd félrevonulva kis műhelyben vagy egy garázsban ezt vagy azt fognak előállítani, és a piaci kis szereplésekben fognak ö, megjelenni. De vigyázzat, hogyha rossz megoldást választunk, akkor megnyitjuk nagyon tágra a domináns kultúrának, nevezetesen az angol száz kultúrának, pontosabban az amerikai kultúrának, mert hogy a brit kultúrát úgy vélem, hogy úgy kell tekintsük, mint az európai kultúrának a része. Vigyázzat, itt tulajdonképpen állatsz mögé bújva hatolnak itt egyre teljed, kiterjedtebben az egyes szereplők. És hát gondoljunk arra, amikor elmegy az ember a piacra, akkor a, na, akár narancsot vásárol, akár almát, fizet érte, nem ingyen viszi el az. Márpedig azt is látjuk, hogy az Európai Bizottságnál ugye nem feltétlen vagyunk mi többségünkben képviselve, de mégis olyan álláspont alakult ott ki, amely ellentétes azzal, amit mi képviselünk nevezesen, mi az európai kultúráknak, többes számban mondom, kultúráknak a védelmével lépünk fel. Minden egyes országunknak megvan a saját kultúrája, miközben ott van a kontinensünk, és ezen kontinensi léptékben viszont harmonizálnunk kell a tevékenységünket, és amennyire csak lehetséges, biztosítanunk kell a hozzáférést. Vigyázat, hatalmas kockázatról van szó, kedves barátaim, nem szabad, hogy alábecsüljük, mert hogy itten ö, úgy gondolják egyesek, hogy minden ingyenes kell, hogy legyen, minden hozzáférhető legyen. Nem, nem szabad, hogy minden ingyenes legyen. Máskülönben azok, akik e mellett kardoskodnak, saját maguk is megvásárolják pénz ellenében a gépüket. Nem ingyen hozzá kell az árut a piacról. Tehát vigyázat, itt olyan politikai kihatású tevékenységről van szó, amely kihathat egészen a demokrácia gyakorlására. Megvan ugye a kulturális hagyománya a politikánknak, és olyan rendszereink vannak, olyan olyan politikai rendszerekben élünk, ahol együttesen kívánunk jól élni, a kultúrái gyökereinket éltetve, és ezt messze menően és példamondó, mondó, példamutató módon kell, hogy védelmezzük, ezt tesszük Európában, és ez hat ki a világra is. Ugye, mivel szembesülünk? Vagy az történik, hogy a tartalmat tulajdonképpen ugye a szerelvényekhez idomítjuk, ezt elvetem, és remélem, hogy döntő többségben leszünk azok, akik lesznek azok, akik ezt elvetik a plenáris ülésen is. Ez az egyik lehetőség, a másik lehetőség pedig az, hogy úgy gondolkodunk, mint ahogy már mondottam, egy másik fórum előtt, tehát úgy gondolkodunk, hogy gyakorlatilag ugye rendelkezünk olajtartalékokkal a föld alatt, mint hogy ez történt a két világháború között is, és hát kik gazdagodtak meg annak idején a cső tulajdonosok. Most pedig úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy a cső tulajdonosoknak a világa folytatódjék, és úgy gondolom, hogy az európai kontinens valamennyi országában adóintézkedésekkel is el kell érnünk azt, hogy az itt elkönyvelt nyereség arra szolgáljon a kultúra területét, hogy a kultúrába legyen visszacsatornázva. Köszönöm kolléga. Nyilvánvaló az, hogy egy modernizált szerzői jog alapvető ahhoz, hogy a kulturális gazdaságot előbe vigyük. És a következő megjegyzésem lenne, és utalnék itt egy konkrét pontra is. Úgy gondolom, hogy a kulturális gazdaságban mindenek előtt négy főszereplő van egyrészt ott van, aki létrehozza a kultúrát, ott vannak a producerek, a kereskedők és a felhasználók, a fogyasztók. Pillanatnyilag a kereskedőknek van domináns pozíciójuk, és ezen a téren erős monopólium helyzet van. A társadalom digitalizálásával a kereskedők még nagyobb profitra tesznek szert. Ahogy Hannibal kolléganő is említette, a kultúrát létrehozókra kell koncentrálnunk. Tehát a szerzői és szomszédos jogok őket illetik, ők azok, akik kultúrát hoznak a világba, nekik kell mindenképpen egy korszerűsített szerzői jogrendszert kialakítani. Ez az egyik központi feladatunk. És térjünk vissza egy kiegyensúlyozott helyzetre, ahol ez a négy szereplő megfelelő egyensúlyba kerül. Ez azt is jelenti, hogy ha kulturális gazdaságot szeretnénk, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy a kalózkodás ellen mit csinálunk. Mindenképpen fejlesztenünk kell a piacot, és a szerzői jog pedig lehet eszköz a kalóság elleni fellépésben is. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Géringer asszony. Dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm. Elnök úr. Nagy részt egyetértek azzal, amit a kollégáim említettek, azonban utalnék még egy körülményre is. Ez pedig az, hogy a kultúra manapság nem egy ilyen kis szűk terület, amelyet ápolgatni, pátyolgatni kell, mint egy orhideát, hanem a kultúrának manapság a gazdasági szerepe és gazdasági jelent. A kultúra és gazdaságban munkahelyek keletkeznek. Kulturális ipar van, és ez a kulturális ipar ma nagyobb, mint bármikor máskor a történelemben. Hogyha arról beszélünk, hogy a piacot harmonizálni szeretnénk, akkor természetesen az a helyzet, hogy más kiinduló pontjaink vannak. Hiszen jelenleg itt van a digitális világ, itt van az internet, és ebben a helyzetben az a fontos, hogy az Európai Unió szintjén harmonizáljunk, hogy a területiséget is figyelembe vegyük, különben nem fog működni ez a piac. Filmekről van szó, könyvekről van szó, de szó van itt tabletekről, táblagépekről, másológépekről, amelyekkel sokszorosítjuk a művészeti alkotásokat. Tehát például itt van az én táblagépem, és erre is ki van vetve például egy adó. Új kihívások előtt állunk, és természetesen ez szorosan összefügg a piaccal, és szorosan összefügg a kulturális iparra. Nem csak szerzőjogokról van szó, olyan szerzőjogokról, amelyeket az új technológiához kell illesztenünk. Létezik szerzői jog, de nem működik ideális módon. Éppen ezért illegális lehetőségek keletkeznek, hogy hogyan lehet művészeti alkotásokat megosztani, továbbítani, sokszorosítani. Nagyon fontos az, hogy a már meglévő jogokat alkalmazzuk. Itt nagyon sok pedagógiára, nagyon sok metodikára is szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen. a Pintúr. Obrigado, president. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan hadd mondjam el, hogy kialakítottam különböző álláspontokat a kultúra gazdasággal kapcsolatosan. De létezik néhány fenntartásom is az integrizmussal szemben. Na most azért, hogy rögzítsük a dolgokat, azzal kezdeném, hogy a gazdasági haszon amely Camus, vagy Cervantes, vagy Mozartnak a műveiből, de Van Goghot és t is említhetném, tehát ezen szerzőknek a műveiből származó haszonnal mi történik? Ez az egyik kérdés, amelyet fel kell vetni. És hát a válaszom az, hogy ugye a kultúrának az áruvátétele, a merkantilista megközelítés azt eredményezheti, hogy nagyon sok mű nem kerül el a fogyasztók többségéhez, úgy, ahogy az kívánatos lenne. Tehát megfizettetni a szolgáltatásokat. Mit is jelentene? Azt, hogy gyakorlatilag nem jutna el mindenkihez a kiváló zene, a kiváló irodalmi művek nem jutnának el, hanem egy szűk elitnek lenne csak a sajátja ez a hozzáférés. Úgy gondolom, hogy a kulturális fogyasztást meg kell nyitni, és a kulturális fogyasztás azt teheti lehetővé, amennyiben eljut a tömegekhez, hogy sokkal kulturáltabbak lesznek az emberek, sokkal többen ismerik a zenéket, bármely korokból származanak, bármely régiókból származanak, és bárki bármikor a világon hozzáférhetne ezáltal a különböző műalkotásokhoz. Ott van a digitális hozzáférés is. Most az lehetővé teszi azt, hogy ezek a művek eljussanak azokhoz is, akik korábban nem részesültek ebből, csak azok részesültek ugyanis korábban, akik meg tudták ezeket fizetni. Meg kell találni úgy gondolom a kiegyensúlyozott megoldást, és nem értek egyet Kávada úrral, aki tulajdonképpen a piaci, a narancshoz, illetve a, kultúra, illetve a különböző zöldségek és gyümölcsöknek a megvásárlához hasonlítja a kultúráknak a hozzáférhetőséget. Manapság ott tartunk, hogy a technológia lehetővé teszi, hogy csak ráklikkeljünk egy ikonra, és már hozzájussunk a kultúra örökségéhez, és ez megváltoztatja a társadalmunkat, a teljes földünket, úgyhogy nem szabad félni az újdonságoktól, sőt, bátorítani kell ezeket a törekvéseket, mert soha soha nem volt lehetőség úgy, mint most hozzáférni az emberek tömegeinek a kulturális műtárgyakhoz. Csak az elitek fértek hozzá az alkotásokhoz a korábbiakban. Tehát társadalmivá válik a kultúra, és azt hiszem ez egy pozitív fejlemény. Nem szabad ezt a hozzáférés tágra szabott mi volt, tehát lerombolni azáltal, hogy fizetővé tesszük a hozzáférést. Egy másik kérdéskör a kalózkodásnak a témaköre. Ez egy más témakör. Valóban azok, akik másoknak az alkotásaiból kívánnak illegitim módon meggazdagodni, az egy más történet, hogyha beethoven vagy Jim morrison kívánunk hallgatni otthon, ugye akkor ezt biztosítani kell úgy, ahogy az megadatott jogilag megalapozottan, nevezetesen én fizettem a számítógépet, amikor megvásároltam, de figyelembe kell venni azt az adórendszerek kialakításánál, hogy olyan értékek jöttek létre a történelem során, amelyeknek a hozzáférését biztosítani kell mindenkinek a föld golyón, a föld, a földünkön. Legyen most itt szó könyvekről, vagy másokról, ezekhez másképpen nem tudnánk hozzájutni, és hát a zenére is vonatkozik, és az olvasmányokra is mindez. Köszönöm. Rozi asszony. Rapidement. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Szeretnék visszatérni arra a kérdésre, hogy a kulturális tárgyak gazdasági objektumok-e vagy sem. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor azt nézzük, hogy milyen összegekről van szó, akkor, amikor kulturális vagyonok cserélnek gazdát, vagy férnek hozzá férhetővé, nyilvánvalóvá válik, hogy olyan összegekről van szó, amely jól bizonyítja, hogy gazdasági alanyokról van szó, nem olyan gazdasági jellegű javakról van szó, mint a többiek, de nem lehet azt mondani, hogy a kutatásjavaknak nincsen gazdasági értéke. Tehát nem fogadható el az, hogy ingyenesen lehessen ezekhez tömegesen és teljes mértékben hozzáférni. Úgy gondolom tehát arra van szükség, hogy éberek legyünk, vigyázzunk arra, hogy milyen jogállást biztosítunk a kulturális javak számára, mindannyian ragaszkodunk a politikai, szellemi értékekhez a kultúra területén, nem szabad, hogy megfeledkezzünk arról, hogy jól lehet, vannak olyan kulturális tárgyak, amely már nagyon régóta köztulajdonnak a tárgyát képezik, és nem a, egy adott szerzőnek a tulajdonjogát, vagy a jogutódökét, de akkor is tudnunk kell azt, hogy nem csak múltbéli javakról beszélünk, hanem a javak folyamatosan jönnek létre, és Európában megadatik az a hatalmas szerencség, hogy a kulturális alkotóképesség, termékenység hatalmas. Éppen ezért gondoljuk azokra a szereplőkre is, akik ugyanakkor ezeken a kulturális javaknak a közvetítésén gazdagodnak meg, nem szabad, hogy a kulturális szövetünk feloldódjon, és mindenképpen biztosítani kell a kellő forrásokat ahhoz, hogy a kulturális javak és a javaknak a közlekedése továbbra is biztosított legyen. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. Ez volt az utolsó felszólaló a listámon. Akkor Vej asszony. Uh, I would like to... Szeretném megköszönni kollégáimnak, hogy uh, nagyon jó, fontos hozzászólásokat kaptunk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, amit az árnyék előadó Hannibal asszony mondott, hogy megfelelő ösztönzőket kell létrehozni a művészek, a szerzők számára, hogy továbbra is tevékenykedjenek, továbbra is alkossanak. Éppen ezért örülök, hogy jobb adatbázisunk van az EPRS-nek köszönhetően, a szakértői meghallgatás is megfelelő elképzelésekkel látott el minket, hogy hogyan tudunk ezzel a problémával foglalkozni. Teljes mértékben egyetértek kollégáimmal, Kavada úrral és Köszter úrral, akik arra utaltak, hogy garantálni kell azt, hogy egyrészt az emberek hozzáférjenek a kulturális tartalmakhoz, másrészt pedig biztosítsuk a művészeknek is a megfelelő kereseti lehetőséget. Köszter úr mondta, hogy számos esetben a termelési láncban nagyon erős pozíciója van a közvetítőknek. Éppen ezért meg kell nézni, hogy hogyan tudunk ezen változtatni, és pedig úgy, hogy például, hogyha a kereskedelemhez jut el a bevétel nagy része, akkor ez hogyan kerül megfelelő módon el a művészekhez is. Nagyon fontos az, hogy a regisztráció sem legyen nehéz, tehát hogy igazából tudjuk, hogy kik a szerzőjog tényleges tulajdonosai. A kutatásra és innovációra is hallottunk egy megjegyzést. Szerintem itt az Európai Parlament már nagyon jó döntés hozott, tehát például a Horizon 2020-ban szó van például a nyílt hozzáférésről. Így lehetővé kell tenni azt is, hogy a szerződés szomszédos jogok ne sértsék a művekhez való hozzáférést. Nagyon fontos, hogy rugalmas módon kezeljük a kérdést. Annak érdekében, hogy ezt megengedjük, meg kell néznünk az adatbank irányelvet is. Itt, csak, itt nem csak arról van szó, hogy a szerzői jogok és a technológiai változások között összhang legyen, hanem nagyon fontos itt a digitális egységes piac helyzete is. Az egyik meglévő probléma a területiség. Amennyiben a területiség az átláthatóság útjában áll, tehát a jogrend átláthatóságának az útjában, akkor itt jobb jogalkotásra van szükség nagyon fontos az, hogy az internet felhasználók számára világos legyen, hogy mi megengedett és mi nem. Hogyha itt többet harmonizálunk határokon átnyúló módon, akkor szerintem ez jó módszer. Nagyon szépen köszönöm az első megjegyzéseket, és természetesen várom a további együttműködést. Kavada úr, néhány szót szeretne mondani? Uh, oui, pardon, madame, Igen, elnézést, azt mondjam, szeretnék megosztani mindenkivel egy információt. December 17 ként kezdi Strasbourgban majd a munkacsoport az ülését ebben a témában, tehát a szerzői jognak a munkacsoportja, Öttinger biztosnak a jelenlétében. Köszönöm szépen. Áttérünk a 25-ös napi rendi pontra, és Rozier asszony kap szót. Merci, président. Köszönöm szépen, elnök úr. hadd mutassam be a javaslatot. Saját kezdeményezés jelentés, kezdeményezésről van szó. A bizottságnak a zöld könyvére kívánunk reagálni a nem mezőgazdasági termékekre való kiterjesztése a földrajzi, földrajzi jelzéseknek. Ez a téma tehát, ugyanis vannak a hagyományos termelési, előállítási ö, témák, többek között a kararai márvány, meg egy sor más dolgot is tudunk itten ö, idézni, akár Svá- Skóciában, akár máshol. Mindez az európai kulturális örökségnek a része, és minthogy itt a know-how-król van szó, minthogy olyan minőségi termékekről van szó, amelyeket a minőségük révén keresettek, nagyon gyakran tudnunk kell azt, hogy a saját hírnevüknek a, válnak az áldozataivá ezen híres termékek. Ez ártalmas a fogyasztó számára, aki úgy gondolja, hogy akkor amikor vásárol, akkor helyi minőségi termékeket vásárol, már pedig ehhez képest mit visz haza, kiderül, hogy alacsony minőségű termékeket. Ez ártalmas tehát a fogyasztók számára, és ártalmas a vállalkozások számára is, mert hogy sokkal alacsonyabb áron tudnak csak értékesíteni kevésbé értékes termékeket. Ez tehát káros lehet a hírnév számára, a valódi termékek, a valódi eredeti termékeknek a rovására történhet mindez. De most a mezőgazdasági termékeknek ilyen gond nincs, mint hogy 92 óta a dolgok szabályozottak az Unióban e témában. Tehát az egyéb termékek esetében nincsenek védettségek, tehát ipari termékekre, illetve kézműipari termékek előállítására gondolok több tagállam, 15 egészen pontosan, így Franciaország is, kiépített vélrajzi védelmi, illetve oltalmi megoldásokat a nem mezőgazdasági termékek esetében. Az Európai Bizottság szintén felfigyelt erre a kérdésre, nevezetesen a hiányára annak a földrajzi jelzésnek, amely a mezőgazdasági termékeknél létezik, éppen ezért kitűzte célként az, hogy feltérképezi a vonatkozá, a vonat, az, ebbe a körbe tartozó termékeket, és megvizsgálja, hogy a földrajzi oltalom hogyan biztosítható az uniónak a szintjén. A zöld könyv ebbe a logikába illeszkedik. Az el, a zöld könyv mit is mutat ki? Azt, hogy 15 tagállamban már létezik ilyen specifikus oltalom, és ez az oltalmi rendszer ugyanakkor hiányos annyiben, hogy nem fedi le a teljes Európai Unió körét. Azok a termékek, amelyek oltalomban részesülnek, nagyon sokféle oltalomban részesülnek a, a csalással kapcsolatos, illetve a földrajzi visszaélésekkel, megjelölésekkel kapcsolatos oltalmakról van szó, de nagyon különböző módon. És hát a tagállamok nagyon sokszínűen alkalmazzák ezeket a megoldásokat, az oltalmak időnként földrajziak, időnként kifejezetten ipari, illetve ágazati jellegűek, és így tovább. Na most a jelenleg működő rendszer már eleve nagyon problematikus, mert nagyon gyakran egészen picik is vállalkozásokról van szó, vagy KKV-kről, vagy még annál is kisebb mikrovállalkozások biztosítják ezeket a rendszereket, és a költségei is felmerül egy ilyenfajta oltalomnak, rendkívül költséges ugyanis az oltalomnak a az elérése adott esetben nem is vállalhatja be a gazdasági szereplő ennek az igénylését. Na most, a földrajzi területek szempontjából is, a fogyasztók szempontjából is, tehát nélkülözhetetlen az oltalomnak a felülvizsgálata, illetve kialakítása azért, hogy a minőséget tudjuk szavatolni, illetve az eredeti származást, és ezáltal azt céloznák meg, hogy kerüljük ki azt az összetett rendszert, amely jelenleg működik, és amely rendkívül költséges. A kézművesek ugye egy ott földrajzi területen dolgoznak, és akkor, amikor fellépnek ilyen területeken, akkor nagyon fontos a tevékenységük a tekintetben is, hogy a foglalkoztatást biztosítják az adott földrajzi övezetben. Meg kell tehát adni, biztosítani kell azokat a forrásokat, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ne csak a gazdasági szereplőket biztosítsuk ilyen támogatásról, hanem ezen kívül a kulturális, a gazdaság, illetve a kulturális örökségnek a különböző elemeit tudjuk jobban felkarolni. Egy ilyenfajta oltalmi rendszer a belső piacon lehetővé tehetné az, hogy következetes módon egységesen járjunk el a teljes európai piacon, sőt, kifele az uniós piacokhoz kívül is így módon védettségben tudjunk fellépni. Gondoljunk a textilipari különböző tevékenységekre, amely gyakorlatilag, amikor védett, védünk bizonyos különböző különböző textiliákat, 25%-os többlet költséggel terheljük meg a gazdálkodókat ahhoz, hogy valóban az oltalomban részesülni tudjanak. Nagyon fontos még kiemelni a tájékoztatást is. Nagyon lényeges az, hogy pontos tájékoztatást adjunk arról, hogy milyen földrajzi származású az ilyen oltalom alatt alatt lévő termék. A földrajzi védettségre tehát ennyi, a fogyasztó pedig a maga részéről bizalommal tud majd vásárolni ezen termék körből. Mindez nem érinti a termékcsalásokat, mert hogy gyakorlatilag csak arról van szó, hogy a piac biztosítottan működik, nem, védett, nem részesül piac torzításban egy ilyenfajta kezdeményezés, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a természeti értékeket, az ember által alkotott termékeket biztosítjuk oltalomban. Hatékonyságra van még szükség, nagyon lényeges a hatékonyság eléréséhez az, hogy egységes legyen az oltalmi rendszer az Unióban, és így módon le tudjuk fedni mindazon aggodalmakat, amelyek már megfogalmazottak a korábbiakban. Nagyon fontos tehát az, hogy regisztrálási rendszer alakuljon ki az Unióban. Miért? Azért, mert a regisztráció ugye biztosíthatja a földrajzi kötöttséget, és ezen kívül bíróságon is érvényesíthető jogokat teremt a fogyasztók javára. Beszéltünk már a költségekről. Arra van szükség, hogy a lehető legkisebb legyen a költsége egy ilyen eljárásnak azért, hogy a KKV-k kellő módon fel tudjanak lépni az oltalom igénylésével, miközben védjük a fogyasztókat is a gazdálkodó szervezetek a maguk részéről pedig kezdeményezőként kellene, hogy fellépjenek, meg kellene, hogy fogalmazzuk melyek az elvárások az oltalmi rendszer biztosításához, és új módon történjen ez, hogy a kis és középvállalkozásokat is védje, meg az egyéni kézműves terméket előállítókat is a földrajzi kötöttség is többé-kevésbé kellene, hogy erőteljes legyen attól függően, hogy milyen javakról van szó, és nagyon lényeges az, hogy megteremtsük az egyéb jogokhoz is a hozzáférést. Ugye vannak a földrajzi oltalmi jogok, és vannak az egyéb jogbiztonságok, jogtételek, amelyeknek az összhangját még mindenképpen meg kellene teremteni. Az európai kultúra, kulturális örökség nagyon sokszínű, és ugyanakkor nagyon sajátos is. Ezt kell, hogy érvényesítsük. A földrajzi oltalom tekintetében nagyon fontos, hogy kitekintéssel éljünk. Gondoljunk itt most a mezőgazdasági termékeknek a védettségeire, a különböző félelmekre gondolok, többek között például az eredeti megjelölés, az eredeti megjelölésre tudunk itt koncentrálni a tejtermékeknél többek között. És itt hatalmas előnyel kecsegtet mindez, mint ahogy ez már megtörténik a mezőgazdasági termékeknél, anyagilag is. És hát már egy tanulmányból kiderült, hogy ezer állás jött létre egy adott ágazatban, azaz 30 kal növekedett a a korábbiakhoz képest az állásoknak a száma, hála az eredet megjelöléseknek bizonyos teltermékeknek. Január 20 vagy 21-én lehetne megvitatni a tervezetet, és, és január 30-ára kellene a módosítókat beterjeszteni, és 23-án, illetve 24-én februárban lehetne a módosító indítványokat megvitatni. That's... Köszönöm szépen, ez eléggé nagyra törő ütemterv, úgyhogy megnyitom a vitát. Valaki kére szót. Kavata úr? Sans vous faire perdre du temps, chers collègues, monsieur le président. Kedves kollég, röviden szólnék hozzá, nagyon erőteljesen szeretném támogatni ezt a megközelítés módot, mert valóban egy olyan ágazatról van szó, amelyet nem védelmez kellően a jog, és hát itt állásteremtésről is van szó, állások megőrzéséről, és a fogyasztóknak a érdekeit is védelmezi ez a megközelítés, úgyhogy messze menően támogatom. Oké, okay. thank you. Rendben. Köszönöm szépen. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az első eszmecserét lezárhatjuk ezzel a ponttal kapcsolatban. A 26-os pontot elhalasztottuk, de tegnapról maradt még néhány témánk, a 8-as és a 9-es pont. Kavada úr, mint raportőr. Je vais être très bref, monsieur le président. Euh, euh, Elnök úr, nagyon rövid leszek mint hogy a regisztrált partnerségről van szó, és a házassági vagyoni viszonyokról. Azt tudom elmondani, hogy az Európai Parlamentnek konzultatív szerepe van ezen téma körökben, ugyanis a tanács dönte kérdésekben önmagában, tehát a parlamenti fázis lezárult legalábbis ebben az első nagy szakaszban. Most azt várjuk, hogy a tanács megszülje az álláspontját, és ugyanakkor jelezni kívánnánk azt, hogy nagyon fontos témákról van itt szó, nagyon sok személy számára, mert hogy nagyon sok határon átnyúló házásság köttetett, illetve partnerségi viszony, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy fontos az, hogy jelezzük, hogy 25 tagállamnak kell egységesen szavazni a témában, mert hogy Dánia, Egyesült Királyság és Írország tartózkodik ezen kérdésnekben való részvételben. Ugyanakkor nagyon furának tartom azt, hogy ezen három állam, amely nem vesz részt a tanácsi szavazásokban, részt vesz által, a tárgyalásokban. Ez kicsi egzótikus megközelítés, legalábbis véleményem szerint. Yes, indeed. Uh, miss... Igen, valóban. Duda úr. Szanowny panie przewodniczący. Elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmét arra a tényre, hogy nagyon sok kételj merül fel ezzel a témával kapcsolatban bizonyos tagállamokban. Én úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás elvét mindenképpen be kellene tartanunk. Nincsen mindenhol, minden tagállammal regisztrált partneri kapcsolat. Vannak olyan tagállamok, ahol nem létezik ez a státusz, és az, hogy Európai Uniós szinten kötelező érvényű szabályokat hozunk olyan tagállamokra nézve is, ahol nem létezik ez a státusz, Nos, hát ez kissé kétséges. Például Lengyelország szenátusa, Románia és Olaszország már felhívták az önök figyelmét erre a tényre. Országom kormánya is megkérdőjelezi ezt az intézkedést, úgyhogy szeretném, hogyha feljegyeznék, hogy ellenvetésünk van. Egy paradoxon alakult ki, nevezetesen azokban a tavállamokban, ahol nincs erre vonatkozó jogi passzus, el kellene, hogy ismerjék hivatalosan a regisztrált partnerséget, ha ez létezik egy másik tagállamban. Köszönöm, Hautala asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem teljesen más kérdésem van. Szeretném, ha Kavada úr válaszolna erre. Az alapvető emberi jogok ügynöksége azt mondta, hogy nagy az eltérés diszkriminatív módon a házastársi kapcsolat és a regisztrált partneri kapcsolatban élő felek elismerése között. Pontosan milyen formában? A tanács foglalkozik ezzel a kérdéssel? el kell kerülnünk a diszkriminációt, attól függetlenül, hogy regisztrált partner kapcsolatban élnek, vagy házastársi kapcsolatban, ugyanolyan jogokat kell, hogy élvezzenek. Uh, then, uh, uh, uh Elnök. Bruno úr az olasz elnökség részén. Elnök úr, azért, hogy mindenki pontosan lássa, hogy hol is tartunk az ügyben, nagyon fontos, hogy mindenkit azonos módon tájékoztassunk. A jelentésünk már megszületett, már megszavazásra került. Tehát valóban a tanácsnak az újabb információi szolgálhatnak megvilágítólag számunkra. Buongiorno a tutti, grazie Presidente per avermi dato la parola. Eh. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen elnök úr, hogy szót kapok. Az olasz sorok elnökség alatt a tanácsban fotó vita két külön munkacsoportban folyt, és nem túl egyszerűek a tárgyalások, ezt látták ma délelőtt is, ezek olyan kérdések, amelyek nagyon érzékenyek, és nagyon kérdésesek. Ennek ellenére a tanács aktívan foglalkozik ezzel a témával. És teljes mértékű felmérést tárunk a tárgyalásokról önök elé december 4-én, ami ugye holnap után lesz. A tagok felvetettek néhány aggodalmat és kérdést, most én csak arra reflektálnék, hogy a diszkrimináció kérdése, amelyet néhányan felvetettek, a szövegeket felülvizsgáltuk, és az olasz soros elnökség a kompromisszumos döntéseket vette be a végleges verzióba. Mindkét szövegben megpróbáljuk biztosítani, ahol csak lehet, hogy bármely fajta diszkriminációs formát vagy eltérést kioktassunk a házastársi kapcsolat és a regisztrált partnerség között mind az alkalmazható jogszabályok tekintetében, mint a bíróság eljárások tekintetében. Jelenleg a két szövegverzióban a diszkriminációs elemeket eltávolítottuk, úgyhogy ez a helyzet a tanácsban. Igen? Председател, уважаеми колеги, решенията по въпроса свързани с имуществото Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a tulajdonjogot illeti a házastársi kapcsolatban, illetve a regisztrált partnerségben, ez nagyon fontos kérdés az európai állampolgárok számára. Egyre több pár az Európai Unióban határon átnyúló kapcsolatban él, Настоящем за международните двойки е много трудно да разберат Jelenleg 650 ezer ilyen ö, párról tudunk, amelyben a felek más-más tagállamban laknak, és ö, különélésre kerül sor. Nagyon nehéz jelenleg eldönteni, hogy melyik jogi keret a mérvadó. Nevezzük ezeket a párokat nemzetközi pároknak, nekik be kell azonosítaniuk, hogy melyik a felelős bíróság, mi az alkalmazandó jog, és a bíróság ítélet végrehajtatásának a színhelyét is ki kell választaniuk. Eltér a helyzet az egyes tagállamokban, sajnos éppen ezért nagyon nagy a fórum shopping aránya. Nem jó ötlet az, hogy bizonytalanságban hagyjuk ezeket a párokat, hogy nekik kelljen finanszírozni a jog bizonytalanságot a különélés, vállás vagy elhalálozás esetén. Remélem, hogy az Európai Parlament 2013-ban elfogadott ajánlásait figyelembe veszi a tanács majd ezen kívül az örökléssel és a Brüsszel egyel kapcsolatos rendeleteket is. Nagyon fontos részben tartani azt, hogy a tagállamok szabadon dönthessenek arról, hogy a tulajdonrokra vonatkozó intézkedéseket hogyan alkalmazzák, de ne kötelezzük arra őket, hogy a regisztrált partnerség fogalmát és státuszát bevezessék. Köszönöm. Hautal asszony. Köszönöm, elnök úr. Én visszatérnék a tanácsra. Amikor ön azt mondja, hogy néhány résztvevője a tanácsnak, ez túl diszkrét megfogalmazás, nem kellene, hogy ez titok legyen. Kikről van szó? Kavada úr, látom, bólogat. Bruno úr, szeretne valamit hozzátenni? Grazie, Presidente. Ehm, <clears throat> io, come... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy már mondtam, a tanácsban uralkodó állapotokról egy jelentést teszünk közé december 5-én, akkor az önök számára is elérhető az a lista, hogy melyik tagállam számára mi a vörös szászló ezekben a nagyon érzékeny kérdésekben, és majd akkor értékelhetik ezt. Presidente, eu não... Elnök úr, Tegnap nem eh, voltam itt az ülésen, de nem arról van itt szó, hogy egy alapvető emberi jogról beszélünk. Minden emberi lénynek joga van ahhoz, hogy szabadon válaszol partnert, akivel partneri kapcsolatot szeretnek kialakítani, ahhoz kellene, hogy házas társul menjen bárki, aki ezt kívánja, akihez csak akar, legyen szó akár nőről, akár férfiről. A, az, hogy ez milyen formában valósul meg, hogyha én partneri kapcsolatot szeretnék kialakítani egy férfivel, akkor egy állami intézkedés nem akadályozhat meg ebben. Ez egy alapvető emberi jog, a választás joga. Ez diszkrimináció, hogyha megszabjuk, hogy kihez mehetnek férjük vagy feleségül. A házasságra vonatkozó jogszabályok eltérnek minden tagállamban, még akkor is, hogyha heteroszexuális kapcsolatról van szó. Jó, Kezdjük az elejéről a dolgot. Mi az alapelv? A házasság egy intézmény, politikai, gazdasági és szociális célokkal köttetik. Ez az, ezek azonban bármikor változhatnak. Tehát, hogyha úgy azt mondja, hogy azonos neműek nem köthetnek egy házasságra vagy partnerségre vonatkozó jogi paktumot, akkor azzal megtagadja az emberektől az alapvető jogaikat. A vallásszabadság is adott. Az iszlámban például megengedett a poligámia, a katolikus vallásban a gyónás intézménye, de nem lehet megtagadni senkitől azt, hogy milyen partnerségben és kivel szeretnének partnerséget kialakítani. Ez megint csak, ez egy alapvető emberi jogok megszegése. A házastársi intézmény nagyon fontos, de eleve az a kiinduló pontunk, hogy megsértjük az alapvető emberi jogokat, hiszen abból indulunk ki, hogy férfi nem házasodhat férfivel, és nő nem házasodhat nővel. A házasság intézményét emberi jogok szabályozzák, ezt meg lehet változtatni. Elnök, ez a lista véget, Kavada úr. Je vous remercie, euh, président et, et collègues de... Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kollégákat is, hogy így megtámogattak az álláspontomban, ezre nagyon szükség volt. Úgy gondolom, hogy Rozier kollega nőhöz fordulók, és hogy a a védett megjelölés, az oltalom védelmet, azt szintén pecsételje rá Bruno úrnak a papírjára, ugyanis ő azt ezt a megjelölést érdelni, mert nem az történt, amire számítottam. Arra gondoltam, hogy az olasz elnökség végigkérdezte valamennyi tagállamot, és felmérte azt, hogy kik kívánnak aktívan fellépen, fellépni ezen témában. Gyakorlatilag 60 éve a jött létre a közös piac, és rengeteg mindent sikerült megvalósítani azóta a pénzügyek területén, a szabványok, normák tekintetében, az egészségügy területén is, de ugyanakkor egy alapvető jognak nem tudunk kellő keretet, szabad keretet adni, amely ugyanakkor érint számos kollégát, ezt mondta Depintyó kollégánk is, ezt mondta Eszela kolléganő is, és szóval hogyan lehet védelmezni az szabadságjogokat. A tagállamok állampolgárainak a jogait az Unióban. Úgy gondolom, hogy arra számíthattunk volna, az lett volna kívánatos, hogy kicsit akár erővel is, erőszakosabban is rá veszik a tagállamokat arra, hogy lépjenek előre. Persze tudom, hogy mindig is nehéz előre haladni, és világos az, hogy a bizottság különböző gondokkal szembesül e tekintetben, de mégis úgy gondolom, hogy csalódásban részesülök akkor, amikor az önök elnökségét vizsgálom. Tudom, hogy nem könnyű feladatról van szó, de hát ugye úgy gondolom, hogy az ilyenfajta fellépés nem támogatja meg az uniós eszmét, úgyhogy azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne előre mozdítani az ügyet. Ott van az a paksaméta, és annak a paksamétának nincsenek érzelmei, mégpedig, már pedig arra lenne szükség, hogy az emberek valóban ne csak szabadon mozoghassanak, hanem szabadon házasodhatjanak, és akkor, amikor átkelnek a határon, és ennek az ügynek az lenne nagyon hasznos és fontos, hogy gyorsabban lehetne lépni. Lehet, hogy ugye majd december 5-én fogják majd ezt előre vinni. Hát az meglepne, hogyha már 5-ére sikerülne erőre lépni, és hát ott vannak az optáltok, a kívülmaradások is, úgyhogy úgy gondolom, hogy meg lehet vádolnom mindazokat, akik hagyják, hogy a múlt uralkodjon e témában, arra van szükség, hogy a renitens kormányokat, az ellenálló passzív kormányokat kicsit itten megtolják, megmozgassák. Grazie, Presidente. <clears throat> Vorrei Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden megpróbálnék reagálni arra, amit Kavada úr mondott. Nem akarom, hogy félreértsenek. A tanácsban folyik a munka. És nagy lépésekkel haladunk előre. Hogyha figyelembe veszik, hogy néhány hónappal ezelőtt hol tartottunk. A delegációknak egy kompromisszumos szöveget nyújtottunk be, figyelembe véve minden tagállam álláspontját de egyöntetően kell, hogy rábólincsanak a tagállamok eh, erre a szövegre, ezt Kavade úr is mondta. Ha sikerül kialakítani az, ha ezt az egyöntetű döntést, akkor minden rendben, de óvatosnak kell lennünk. Nem szabad, hogy a két javaslatnak a jövőjét veszélybe sodorjuk a mi kompromisszumos javaslatunkban nagyon sok olyan kitétel szerepel, amely tisztázza a tagállamok számára, hogy mi az alkalmazandó jog, és mik a derogációk. A diszkriminációt próbáltuk kiiktatni ezekből a jogi kitételekből, ezek a szövegek nem csak a gazdasági következményeket veszik figyelembe, Úgyhogy csak szeretnék mindenkit nyugalomra inteni, és választ adni a kételjeikre és a fenntartásaikra halad a munka a tanácsban. És pont azért két külön szövegtervezet is van, amelyek alapján folytathatjuk a munkánkat. Én úgy gondolom, hogy a jövőben elfogadjuk a szöveget. Elnök. Köszönöm szépen! A ma reggeli napirend végére értünk és délután három órakor folytatjuk az ülést. Köszönöm mindenkinek a részvételt.